és két hét múlva kerül majd sor a mini plenáris során Brüsszel városában. Az ülés holnap folytatódik, reggel 9-től 1 óráig tart majd, illetve délután 3-tól este fél 9-ig, majd ezt követően este 9-től éjfélig. A holnapi ülés napirendje megtalálható az interneten.